Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Herzlich willkommen, liebe... Kérem szépen, hogy mindenki foglaljon helyet, szeretettel üdvözlök mindenkit, és megnyitom az elnökök értekezletének nyílt ülését, amelyen az Európai Tanács eredményeiről fogunk beszámolni. Szeretettel üdvözlöm Herman von Rompuyt, az Európai Tanács elnökét, és uh, José Manuel Barózót, a bizottság elnökét. Hölgyeim és uraim, első pont, Ahogyan tudják, az Európai Bíróság, az Európai Parlament határozatát az ülés naptáról megsemmisítette. És megfelelő időben kell az új napra, naptáról dönteni. Elnökként feladatom és célom, hogy minél hamarabb világos körülményeket teremtsek. A parlamenti munka folyamatosságát, valamint a társ jogalkotói feladatkörünk felelősségének megfelelően jelentem, hogy január 14-én folytatjuk a munkát, és az elnökök értekezlete január 10-én ülésezik azért, hogy a legkorábbi időszakban a új 2013-as naptárt elkezdje tervezni tehát január 14-én rendesen kezdődik a Strasburgi plenáris ülés, és január 10-én pedig az elnökök értekezlet az új naptáról egyeztet, melyet bemutatok a Strasburgi hét, a januári hét elején. Nos, az elnökök értekezlete megnyitása képpen megkérdezem, hogy eljárás jogi észrevétele van-e bárkinek is. Nincsen. Rendben van. Akkor ezt ilyen módon el is fogadtuk. Odi úr, parancsoljon. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. A 15-ös cikkre, az Európai Unióról szóló szerződés 15-ös cikkére szeretném felhívni a figyelmet, amely arról szól, hogy az Európai Tanács elnöke az Európai Parlament <coughs> számára minden Európai Tanácsülés után beszámol. Kérdezem, hogy miért történt az, hogy több hónapok óta az elnökök értekezletének kibővített ülésen számol be. Ez nem függ össze Strasbourg kérdésével, nem függ össze brüsszeli nehézségeinkkel. Egész egyszerűen arról van szó, hogy politikai eszmecserünk történetében fontos, hogy ez a plenáris ülésen történjen meg ez a beszámoló, és a plenáris ülési jegyzőkönyvben ez nem szerül meg. Köszönöm szépen, Udi úr. Amint lehetőségünk van rá, az elnök, a tanács elnöke a parlament plenárisa előtt is beszámol az Európai Tanács üléséről. Nagyon közel vagyunk a múlt tanácsüléshez, hiszen múlt csütörtökön ülésezett a csúcs, és január 14-én kezdődik az új plenáris ülésszak, ezért úgy gondoltuk, hogy célra vezető hasznos, úgy gondoltuk a frakciók és az ön frakciója is, illetve a többi frakció is arra biztatta a parlament elnökségét, hogy a elnökök értekezletére meghívja a képviselőket, azért, hogy ne kelljen a januárisi plenárisig várni, hanem már itt tájékoztasson bennünket a tanácselnöke a csúcsról. Abból indulok ki, hogy ezzel az eljárással egyetértenek, és így lehetőségünk nyílik arra, hogy Van Rompuy és Barózó urakkal a tanács után sokkal gyorsabban eszmét cserélhessünk, ne kelljen várni januárig, és most megadom Herman von Rompuynak, az Európai Tanács elnökének a szót. Elnök úr, igen, tisztelt képviselők is. A múlt hét eh, egy olyan eh, hét volt az Európai Unió eh, történetében, amelyre büszkék lehetünk. Hétfőn Oszlomba voltunk, szerdán és csütörtökön az Európai Tanács által meghatározott határidőnek feleltek meg a pénzügyminiszterek, és egy egységes felügyeleti, bankfelügyeleti mechanizmusba egyeztek meg, amelyről a parlamenttel megkezdjük az eszmecserét. Ez pedig a bank unió kiépítésének a fontos alapvetése. Csütörtökön döntést hoztunk Görögországról, fenntartható pályára állítva országot, biztosítva, hogy az Eurózóna 17 tagállama 17 maradjon szám szerint. Utána pedig az Európai Tanácsban konstruktív eszmecserét folytattunk az Eurózóna jövőjéről, két területre fókuszálva, ahol további lépéseket lehet, mi több teszünk is majd meg. Először is a bankrendszer megerősítése. Itt az úgynevezett SSM területén való áttörés nagyon fontos, hiszen ez biztosítja majd a pénzügyi ágazatot. Hogyha ilyesfajta felügyelettel rendelkeztünk volna tíz évvel ezelőtt, a pénzügyi válság nem következhetett volna be, illetve nem lett volna ilyen súlyos. Mindezt néhány hónap leforgása alatt értük el, júniusban még nem állt rendelkezésünkre semmi, Utána pedig az Európai um, Tanács eh, elnökének javaslata alapján elindult a munka, utána nyárra elkészült a javaslat, majd pedig három hónap múlva pénzügyminiszterek megállapodására jutottak, a parlament pedig állásfoglalását eh, szakbizottsági szinten megfogalmazta, és kép, kész arra, hogy a jogalkotói lépéseket megtegyen. Júniusban, hogy visszatekintsek a múltban, múltban tehát azt kértük júniusban a miniszterektől, hogy az egységes felügyeleti mechanizmus részletei kidolgozzák decemberre, és ennek eleget is tettek. Ez pedig azt mutatja, hogy az Európai Unió, hogyha akarja, képes arra, hogy gyorsan és határozott intéz, intézkedéseket hozzon, ez pedig hitelességünk legfontosabb próbaköve. A 27 tagállam egyetértés, egyetértett az SSM-ben, és ez megerősíti az eurozónát, másrészt nyitva áll mindenki számára, nem csak az eurozóna képviselői számára amelyben világos a felelősség megosztás az ECB és az LKB e és a nemzeti hatóságok között. Az LKB-ban e pedig a monetáris politikát és a felügyeleti feladatokat világosan külön választja. Végezetül pedig megőrzi az egységes belső piac integritását a pénzügyi területen, pénzügyi szolgáltatások területén, de nem torpanunk itt meg, már a következő lépésekre készülünk melyek az eurózóna jövője szempontjából jelentőségteliek, mint egy eszenciálisak. Ezeket azon jelentés alapján vizsgáljuk meg, amelyet eh, Drági, Barózó és Juncker eh, elnökökkel együtt eh, készítettünk el. Ez az anyag pedig a múlt októberi köztes jelentésre épít, és figyelembe veszi ezt az inputot, melyet a bizottság tervezetében elkészített, és a parlament az EMU architektúráról, valamint az SSM-ről szóló jelentéseiben uh, Mariana Tyson jelentései, ezek uh, nyilvánította ki véleményét. Tyson asszonynal, valamint a Foglalkoztatási és Szociális Szakbizottság uh, asszonyával Pervans Berezzel is eszmét cseréltem a kérdésekről. Az Európai Tanács megegyezett abban, hogy a következő év első fél évében egy operacionális keretet jön létre, a legacy assets definíciója tekintetében, annak érdekében, hogy az európai stabilitási mechanizmus, amikor létrejön, képes legyen direkt módon rekapitalizálni a bankokat egy szabályozott eljárás keretén belül. Az SSM annak érdekében, hogy még hatékonyabb legyen. Az SSM-ről tehát a négy elnök jelentése alapján úgy döntöttünk, hogy amikor föláll az SSM-en, akkor egy egységes rezolúciós mechanizmusra lesz szükség, vagy probléma megoldási mechanizmusra lesz szükség, mely biztosítja, hogy a résztvevő tagállamok bármely bankját megfelelő eszközökkel lehet ellátni. 2013 során a bizottság pedig egy javaslatot készít el, amelyet prioritásosan kell az érintetteknek megvizsgálni, és úgy döntöttünk, hogy a következő eh, parlamenti ciklusban fogadjuk el ezt végezetül. Csökkenteni akarjuk a gazdaság és az adófizetők vállán nyugvó terheket, biztosítani akarjuk azt is, hogy minden bankcsőd vagy bank problémát gyors és hatékony módon oldunk meg, úgyhogy a pénzügyi piac finanszírozza ezt, illetve maga az iparák finanszírozza ezt. Ez egy jelentős lépés lesz előrem, ez pedig tovább vezet engem a másik területre, amelyel foglalkozott az Európai Tanács. Ez pedig nem volt más, mint hogy hogyan lehet az eurózóna gazdaságait közelíteni egymáshoz. A kiinduló pont egyszerű. A gazdaságpolitika egy olyan politika ág, amely mindenkinek érdekében áll, és vitális érdekében áll azoknak, akik közös fizetőeszközzel rendelkeznek nem egy nem megengedhetetlen, hogy egy legyen fizetőeszköz, de 17 gazdaságpolitikát folytassanak. Vannak olyan országok, akik túl lassan teszik meg a szükséges lépéseket, vagy pedig rosszul gazdálkodtak. Éppen ezért az Európai Tanács elnökeként olyan lehetséges intézkedéseket fogok javasolni, és egy úti tervet javasolok a 2013-as júniusi csúcs számára, amely négy területre koncentrál, és amelyet természetesen szorosan együttműködésben ö, ö, egyeztetek az Európai Bizottság elnökével és másokkal mi ez a négy terület? A nagy gazdasági reformok a tagállamokban ex ante tárgyalások során azután. Az EMU szociális dimenziója, amely tartalmazza majd a szociális dialógust, párbeszédet. A közösen megállapodott versenyképesség és növekedési szerződések végrehajthatósága, amelyet a kormányok és az EU intézmények kötnek, végezetül pedig a szolidaritási mechanizmusok amelyek um, helyzetbe hozhatják azokat az államokat, amelyek ilyen szerződéses kötelmeket vetik magukat alá. Mindez nem öncél. A fő célunk a stabil EMU megteremtése annak érdekében, hogy a növekedést, a versenyképességet és a foglalkoztatást megteremtsük az Európai Monetáris Unió területén. Csak akkor növekedhetünk, hogyha versenyképesek vagyunk. Ilyen módon tehát a reál gazdaság teljesítménye az, amely döntő lesz, hogyha csak a pénzügyi instrumentumokra koncentrálunk, nem érjük el a növekedést. Éppen ezért ebben a folyamatban biztosítani kell a szereplők demokratikus elszámoltathatóságát azon a szinten, ahol a döntéseket meghozzák. Az Európai Parlament véleménye ezekben a kérdésekben igen releváns. Tisztelt képviselő hölgyek, tisztelt képviselő urak, mindent egybevetve teljesen világos, hogy magunk mögött tudjuk a válság legsúlyosabb szakaszát, amikor esetleg még az erő is veszélyben volt, de jelentős munka áll még előttünk. De ugyanakkor az ideig elkövetett, elvégzett hatás nagy munka jelentkezik például a híre spreadekben. Öm, a fizetőeszközben való bizalom a fogyasztók és a cégek bizalmának megjelenésének alapvetése. Persze tovább tart, amíg már látjuk a munkahelyteremtés és a munkanélküliség statisztikákban az eredményeket, de úgy érezzem, hogy elmozdulás történt. Az elmú, ebben az évben jelentős elmozdulást értünk. Hat hónappal ezelőtt eh, ér, lépett élvénybe a Sixpack, a hatos csomag, aztán megegyeztünk a fiscal kompaktba, a stabilitási mechanizmusban, ezen felül a tagállamok ambiciózus reformokat kezdtek annak érdekében, hogy megteremtsék a stabilitást az EKB, a maga részéről hozzájárult ahhoz, hogy megfékezze a krízist, és az évet pedig azon döntésekkel fejezzük be, amelyekről éppen most beszállottam, tehát mind a rezolúciós mechanizmus, mind a bankfelügyelet tekintetében. Mint mondottam, előre lépésünk óhatatlanul lépés, lépésenként előrehaladás, de lépésünket senki nem fog fékezi meg. Az ilyen léptékű gazdasági krízissel még nem találkoztunk, és ilyen módon az Unió nem rendelkezett a megfelelő eszközökkel. Ezeket ki kellett alakítani, meg kellett bennük állapodni, el kellett fogadni, néha ratifikálni kellett a tagállamokban. Közben az vádoltak bennünket, hogy az Unió túl lassan halad, illetve hogy egyes tagállamok számára túl soká tartott, hogy megreformálja a gazdaságot. De ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy látszanak a sikerjelei, sikeresek leszünk. Tudni kell, hogy a fokozatosság az Unióban mindig az aranyszabály. Sokkal nem érünk el semmit se. Bízzanak abban, hogy ez az ambícióm, és ez meg is marad, ez a becsvágyam. Elnök úr, tisztelt képviselők, az Európai Tanács további más kérdésekkel is foglalkozott. Jó, eszmecserét folytattunk a közös biztonság és védelmi politikáról, amely 2000 2008-ban került utoljára az Európai Tanács napirendjére. Több oka volt annak, hogy miért akartam napirendünkre venni a közös kül- és biztonságpolitika kérdését. Egyrészt egy biztonsági kihívás előtt állunk, illetve biztonsági kihívás növekedett az elmúlt években. Tagállamaink nagyobb felelősséget vállaltak magukra az elmúlt időben a, kör, a, kör, a a szomszédállamokban és máshol is a béke megteremtésében. A líbiai eseményekre gondoljunk csak. És természetesen a gazdasági kontextus még fontosabbá teszi, hogy a kapacitásokat a legköltséghatékonyabb módon dolgozzuk ki. Nyár előtt már kinyilvánítottam abbéli szándékomat, hogy a 2013. decemberi csúcsot ezzel a kérdés, e, e kérdésnek szenteljük, és itt most munkánkat körvonalaztuk. Az Európai Bizottság <clears throat> Goti, illetve a főképviselőt kértem fel, hogy dolgozunk ki javaslatokat, amely javaslatokat konzultáljuk majd a tagállamokkal, és ezeket utána 2013. decemberében az Európai Tanácsnak ajánlásként fogom bemutatni. A líbiai helyzet romlásáról is eszmét cseréltünk, Azt kértük a külügyi tanácstól, hogy minden opciót dolgozzanak ki, segítsék a, a polgári lakosság védelmét. Kihangsúlyoztuk a politikai átalakulás szükségességének fontosságát Szíriában tehát, Assad elnök részvétele nélkül. Támogatjuk a demokratikus és inkluzív, bevonó, integratív jövőt, eh, amely tiszteletben tartja az emberi jogokat és a kisebbségek jogait. Összességében, tehát tisztelt képviselők, eh, Sikeres hetet zártunk a múlt héten tisztában léve mindazon szociális kihívásokkal, amelyekkel szemben állunk. Minden lépésünk fő célja az, hogy a recessziót és a munkanélküliséget meghaladjuk. Néhány héttel ezelőtt sokkal több okunk van a reményre, de még hosszú után előttünk az Unióban, az Eurózónában és minden tagállamban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Szóval a Presidente Commissione Barroso. És megadom a szót Barózó elnök úrnak. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, amikor múlt héten Strasbourghoz szóltam önökhöz, akkor azt mondtam, hogy nem szabad hátradőlnünk a fotelban, és az Európai Tanács nem is tette ezt, a mély gazdasági és pénzügyi unió irányába lépett el folyamatosan, és ez a következő hónapok, évek során is érezhető lesz. Az egységes felügyeleti mechanizmus bankok számára jó irányt jelöl ki az Európai Tanács bankunióról szóló üléseinek. Az SSM, amelyet szeptember 12-én fogadtak el, lehetővé tette, hogy december 12-én, vagyis csak három hónappal később a tanács ebben döntést hozzon. Tyson asszony és Gigulurak asszony és úr, az önök részéről a háromoldalú egyeztetések során sokat segített annak érdekében, hogy elkezdődhetnek most erről a tárgyalások. Teljes tisztelettel az egységes és jelenlegi európai struktúrák iránt az Európai Unió képes lehet átépítenie magát, ha megvan hozzá a politikai akarat. Az SSM-nek a része a bankunió. Ez az egységes fizetőeszköz szükséges tartozéka, ugyanakkor nyitva kellett hagyni minden 27 tagállam számára, és ez sikerült. Ez azt mutatja, hogy nincs ellentmondás a között, hogy elmélyítjük az EMU-t, miközben nyitva hagyjuk és kiterjesztjük az egész Európai Unió belső piacát. A bankok rekapitalizációja is ezáltal közelebbi jövőbe hozódott előre, a tanácsnak sikerült az ördögi kört a bankok és az államok közötti kölcsönzési körben megállítania, és 2012. októberében a tanácsi következtetések kimondták, hogy a jövő keretrendszerét a lehető leggyorsabban, legkésőbb 2013 elején el kell fogadni, és az egységes felügyeleti mechanizmus, ha létrejön, akkor a stabilitási mechanizmus révén lehet majd a bankokat is újra kapitalizálni. Fontos most, hogy biztosítsuk először, hogy a szabályok, a banktőkésítési szabályok és a hitelgarancia rendszerek mm, szabályai egységesek legyenek. Egységes szabálykönyv jött ennek a célból érdekében létre, és az egységes felügyeleti mechanizmus, és ez együtt már hatékonyak lesznek. Valamennyiüket arra biztatom, hogy segítsék ennek a folyamatnak a gyors lezárását. A tanácsnak azt mondtam el, hogy a bizottság javaslattal fog élni, hogy egységes döntéshozási mechanizmus tekintetében is, a bankokra vonatkozóan. By the co-legislators as a matter of... És prioritással fogjuk kezelni a jelenlegi parlamenti ciklusban még ezt a kérdést. Ez a következő logikusan ö, fakadó lépés az eddigi megtett lépések után, ahhoz, hogy fenntarthatóbb és igazságosabb legyen a bankrendszer, az egységes ö, resolution mechanism megvédi jobban az adófizetők pénzét, olyan esetben, hogyha a bankok nehézségbe kerülnének. A bankunió nagyon fontos, mint egy építő kockája, köve az EMU-nak. Az Európai Tanácsülés általában áttekintette az EMU jövőjét, és az Európai Tanács elnöke, az Európai Bizottság, Központi Bank elnökeinek jelenlétében megvitatta a bizottság tervezetét arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne hosszú távon minden intézményt létrehozni annak érdekében, hogy az összes lehetséges kihívással szembe tudjunk szelni. Ez a két dokumentum egymást kiegészíti, és mind a kettő nagyon nagy ambícióról tesz tanúságot. A politikai unió irányába kell ellépnünk. A nemzeti politikák fölött, fölött persze, miközben a nemzeti szuverenitást megőrizzük. Ahogy múlt héten is elmondtam önöknek, én nem hiszem, hogy ebben nagyon gyors döntést lehetne hozni a hosszú távú jövőről, az Európai Tanács ülése bemutatta, hogy mennyire bonyolult ez a kérdéskör, és ha nyíltak vagyunk, akkor itt nem egyformán érzik a fővárosok a sürgőséget, úgyhogy nem mindenki akar itt gyorsan előrelépni. Ezzel együtt az Európai Tanácsnak sikerült a túpeket elfogadnia, és a bizottság is javaslattal fog élni az ex-ante koordináció tekintetében a gazdasági reformok vonatkozásában az európai szemeszterek kapcsán konvergencia mechanizmust indítunk el, és szeretnénk élénk vitákat folytatni a kormányokkal, mint ahogy ez már egyébként a múlt héten a plenárison is ez megvalósult. Rom Rompoly elnök urat és engem arra kértek, hogy kötelező érvényű időtervet dolgozzunk ki, és a júniusi tanácson a szolidaritási mechanizmus modalitásait is majd fogalmazzuk meg. Ahogy elmondtam múlt héten, a ö, fegyelmet a szolidaritással kell kiegészíteni, a költségvetési fegyelmet, és ha valaha szerződésmódosításra kerül sor, akkor ezt mindenképpen bele kell építeni ebbe. Azt szeretnénk, hogy a meglévő eljárásokkal sikerüljön elérni azt, amit célul küzdtünk ki. Specifikus cél, támogatást akarunk specifikus célokhoz nyújtani, specifikus eljárásokban volt, aki ezt úgy nevezte, hogy egyfajta stressz csökkentési rugó mechanizmust, amely a tagállamokat segíti is, de rá is szorítja a szigorú költségvetési fegyelemre, és amely révén a növekedési céljaink megvalósíthatóak lesznek. A bizottság inkluzív megoldásokban gondolkodik, nem akarunk senkit sem kizárni a közösségi módszerben, gondolkodunk, és a parlament egyértelmű, szigorú felügyelete mellett kívánunk működni. A következő MFF tárgyalásainak így nézünk elébe. Összességében az emuról szóló vita nagyon ö, komoly politikai perspektívákat nyitott meg, amelynek persze sok eleme van, a bizottsági terv részletezését elkezdhetjük ezek után. Az Európai Bizottság és Parlament szerintem együtt megállapodhat valamilyen ambíciózus célban, de ezt nem szabad elfelejtenünk, hogy a lendületes fejlődés, amit egyébként a bizottsági javaslat is tartalmaz, nagyon mély demokratikus ellenőrzés alá esik majd az egyes tagállamokban. Az Európai Tanács elismerte az EMU szociális demanziójának fontosságát, ideértve a társadalmi párbeszédet is. A bizottság tervezetében az EMU intézményi struktúráján is elgondolkodott, és úgy gondoljuk, hogy az EU politika politikáknak valamennyiüknek abba az irányba kell hatni, hogy az igazságosság és a társadalmi igazságosság főleg kidomborodjon. Demokratikus legitimitásra, elszámoltatóságra van szükség, ugyanakkor előbbre kell vinnünk az EMU ügyét, ez a negyedik jelentésben is benne van, és a tervezetünkben is a tanács világosan fogalmazott, elkötelezett a további integráció mellett, a kompetenciák jobb összefogása mellett, de ezt ki fogja egészíteni az Európai Parlament még szorosabb bevonása a folyamatokba. Tisztelt képviselők, Múlt héten is elmondtam, hogy a bizottság intézkedéseket tervez a szociális válság megfékezésére. Az Európai Tanács is foglalkozott az éves növekedési jelentés kapcsán ezzel a témával. Öt prioritás fogalmazódott meg a bizottság részéről, amelyet a tanács megvizsgál, és az AGS csomagot a tavaszi csúcs találkozón fogja megvitatni. A következtetések arra hívják föl a tanácsot, hogy a ifjúsági munkanélküliség kérdésében a bizottsági javaslat alapján járjon el annak érdekében, hogy 2013 elején garanciák szülessenek a területen. Ha azt akarjuk, hogy munkahely teremtéssel lábaljunk ki a válságból, és ha azt szeretnénk, hogy minden európai fiatal hozzáférhessen a továbbképzési, képzési, és persze majd a munka lehetőségekhez a munkahelyteremtéssel történő fellendülés fogalma mutatja meg azt, hogy mennyire fontos a belső piac működése. Most már nagyon sok belső piaci mechanizmus van, a bizottság arra szeretnék kérni a parlamentet, hogy mindent tegyen meg annak érdekében, hogy a még meg nem valósított hét prioritási intézkedés területén is előre tudjunk lépni. A Single Market Act 2-es kapcsán 2013 márciusára a bizottság még tehát az jelenlegi parlamenti ciklus idején elő fog jönni egy új javaslattal arra vonatkozóan, hogy még az érzékeny területeken, mint például a hálózatos szolgáltatások területét is meg lehessen nyitni az eljárások előtt. A kormányzati szinteknek azonban nagyobb elkötelezettséget kéne mutatniuk az okos felsőbb szabályozásnak, és ha ez megvalósul, akkor konkrét eredményekről számolhatunk majd be. Örülök annak, hogy a bizottság javaslatai alapján végre megállapodtunk az európai szabadalom kérdésében 13 év elteltével ennek már éppen itt volt az ideje. Tisztelt képviselők, az Európai Tanácsülésen a külügyekről is, és a védelmi kérdésekről is beszéltek, de ezt most nem akarom megismételni, amit Trump úr már elmondott, csak annyit vonnék le, követ, le következtetésképpen, hogy a bizottság most nem új címeket vetett föl, hanem régi címeket zárt le a dokumentumban. A nemzeti ownership, a nemzeti elkötelezettség fogalma nagyon erősen előjött, és a mélyebb és kiterjesztettebb EMU területén a bizottság ezt az ambíciót tovább fogja vinni, ezt párosítani fogja a következő gyakorlatias megtehető lépésekkel, néhány döntés már meg is született, például az ssm szóló döntés, és a következő Görögországnak nyújtott pénzügyi segítség is azt mutatja, hogy kézben tartjuk a válságkezelést, és eközben még hosszú távú elképzeléseink is vannak. Nagyon kemény munkával Európa képes lesz túllépni bajain, a bizottság a maga részéről eltökélt, és 2013-at úgy kívánjuk megnyitni, hogy első prioritásunk az lesz, hogy minél gyorsabban megegyezzünk az MFF-ről. Mert ne felejtsük, a költségvetésünk a növekedés és beruházások költségvetése. Ha az MFF-ről megszületik a döntés, akkor az európai költségvetés is szolgálhatja a növekedést. Mindannyiuknak ennek a jegyében kívánok boldog karácsonyt, és persze nagyon komoly kihívásokban gazdag jövő és sikeres jövő évet. Köszönjük szépen, ez volt most eh, az elnökök beszéde, most eh, megadom a szót Joseph Dole úrnak. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, az Európai Tanács múlt héten elfogadta a banki felügyelet egységes rendszeréről szóló és a bankunióról szóló szövegeket. Ez egy fontos lépés, örülök neki, de eh, ez még tudjuk, hogy még mindig nem elegendő a boldogsághoz a, ahogy a koherenciáról szóló szövegek is megfogalmazzák, tovább kell lépnünk ennél, ugyanis ha nem tesszük ezt, akkor kockáztatjuk az eddig elért eredményeket, és egyes bankok felügyeletét nem sikerül majd akkor megerősíteni. A valamennyi banknak korrekt egységes felügyelet alá kell tartozniuk, nem szabad semmit sem elrejteniük. Ha ez sikerül, akkor ha egy bank bajba kerül, attól még nem lehet nem lehet az egész gazdaságnak megremegnie. Politikai családom azon a véleménye van, hogy egységes rendeletre van szükség. Ezt valamennyi tagállamban egységesen kell majd alkalmazni. Meggyőződésünk továbbá, hogy a prioritásokat úgy kell megfogalmazni, hogy a gazdasági irányítás erősödjék, a hat, a six-pack, a stabilitási paktum megvalósítása és a koordináció ennek kapcsán nagyon fontos. Kedves kollégák, a two is most már a végrehajtás területére kérünk lépnünk sajnos sajnálatos, hogy mindig ugyanazt kell, hogy itt elmondjuk. Az a benyomásom, elnök úr, Barozó úr, Fároly úr, hogy önöknek is elege van már abból, hogy ugyanazt mondják el nekünk mindig. Az üzenet ugyanaz, tudjuk, hogy mit kell csinálni, tudjuk, hogy milyen nehéz ezeket a lépéseket meglépni, de a bátorságot fenn kell tartani. Ne legyünk olyan politikusok, akik csak a következő választásra gondolnak, hanem legyünk államférfiak, akik a jövőre gondolnak, a köz érdekében, és nem csak a show business számára politizálunk. Sokszor megpróbálják a közszolgálatot is lerángatni a sárba. Én köszönöm például az itteni dolgozóknak is, hogy keményen dolgoztak minket segítve. Ha az EU intézményeit valaki gyengíteni akarja, és a nemzetállamokat akarja erősíteni, ezt is lehet akarni, de ne felejtsék el, hogy a nemzeti közszolgákat is legalább olyan jól fizetik, mint az európaiakat, és nem szabad az európai közszolgák fizetését csökkenteni, mert ezzel maga alatt kezdene el ásni az Európai Unió a sírt. Tehát hatékony költségvetésre és hatékony végrehajtókra van szükség, mi támogatni fogjuk a bizottságot a következő 7 év kihívásainak való megfelelésben. Az Európai Bizottság programja és az ön által elmondott célok és a bátorság, amelyet ön is képvisel, át fognak minket vinni ezeken az zavaros vizeken. Világos, egyértelmű beszédre, rendeletekre van szükség. 92-től van rendes belső piac, most a gazdasági irányítás egységesítése, a feladat és a felelősségvállalás növelése. A parlament ebben önök mellett fog állni. Akik azt gondolják, hogy nemzeti megoldások fontosabbak lehetnek, mint a közös megoldás, azoktól azt kérdezném, hogy mitől, kitől félnek. 60 éve Európa békében él és jólétben él. Ezt sikerült garantálni. Amikor egyenlőtlenség elleni harcról volt a, a élelmiszerbiztonságról, az az infrastruktúrák újjáépítéséről, az é- a képzésről. Európa mindenhol példaértékűen teljesített. Most azonban tény, hogy újra kell alapítani az Európai Uniót, politikai unióra van szükség. Én ennek a megvalósulását kívánom önöknek a sikeres, boldog új év kívánása mellett. Biztos jó gazdaságot és politikai koherenciát. Egyes tagállamok nem értenek velem egyet, sőt újra akarnák tárgyalni más értelemben az Európai Uniót. Mindenki a sajátját szeretné kivenni belőle. Ez nagyon elszomorít engem. Hallom, hogy Cameron miniszterelnök a Nobel békedíj átadására tudatosan nem ment el. Ezzel a konzervatív értékeket tapossa lábbal. Gondoljunk csak Winston Churchillre, aki gyakorlatilag a nevét adta a Strasburgi parlament épületek egyikének. Ő is konzervatív volt, és azt mondta, hogy békére, jólétre, összefogásra van szükség. És Thatcher asszony is a belső piac elkötelezett híve volt, még ha meg is voltak egyes területeken a fenntartása, még John Major is. Tehát én nem vagyok brit ellenes, de Európa barát vagyok, elkötelezett európai, és a mai brit kormány gondolkodását nem tudom magamévá tenni. Pragmatikus megközelítésre van szükség, mint ahogy azt eddig is alkalmaztuk. Miért nem jó ez most már? Miért akarnak minden ellen szavazni az angolok most a több éves pénzügyi keret ellen, az alapfeltételek újra tárgyalása mellett? Ha a britek újra akarják tárgyalni az EU-t, akkor ám akarják, de a többieket nem gátolhatják abban, hogy tovább menjenek a maguknak kijelölt úton, akkor a maguk részét tárgyalják ki maguknak, de a többieket ne akarják gátolni. És nem tilthatják ezt meg nekünk. Hogy ez a lobby hogy erősödhetett meg így, hogy itt már a főigazgatói kinevezésekbe is bele akarnak szólni, ez, ez, ez elfogadhatatlan. Ebből elegem van, ez agresszió az EU ellen, és józan paraszt étnek is ellentmond. Ezeket a témákat nyíltan meg kell vitatni, amikor a költségvetésről a több éves pénzügyi keretről tárgyalunk. Meggyőződésem, hogy Európának tovább kell lépnie, az, hogy 27-en, majd hamarosan 28-an közösen tudunk gondolkodni, ez egy óriási előny. És ha vannak olyan tagállamok, akik, amelyek még nem akarnak ebben aktívan részt venni, azok még nem értették meg, hogy saját hazájuk számára is sok hozzáadott értéket jelent az Európai Unió, nem csak az Unió önmagáért. Mindannyiuknak boldog karácsonyt kívánok, és Teremtsünk új jövőt, új közös jövőt. Köszönöm, most pedig a szociáldemokraták frakció nevében Gerrero Szalom képviselő kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Van Rompuy, elnök úr. Ön a beszéden elején és végén elmondta, hogy a múlt hét nagyon jó volt az Európai Uniónak. Hát ezzel egyetértek de szeretném azt aláhúzni, hogy egy jó hét, az, az, hogy jó hete volt az Uniónak, az eléggé újdonság. Barroso úr elmondta, hogy nem, nem ilyen pessimista. Én egyetértek Barroso úrral, szerintem nem lehet pessimistán látni a dolgokat, mindenképpen javulni fognak a dolgok. Tehát Pozitív módon kell a jövő felé néznünk, de figyeljünk arra is oda, hogy kockázatok, diszfunkciók is tapasztalhatóak az Európai Unió működésében. Nos, úgy vélem, hogy az egységes felülvizsgálati vagy felügyeleti rendszer mindenképpen előrelépés. Sőt, nagyon komoly előrelépés ez. Megfelel ez annak az erőfeszítésnek, amelyet az Európai Parlament ez nagyon okosan és nagyon gyorsan fogadta el a Tiszen és Gigol jelentéseket, melyek erről szólnak. Azt kértük, hogy ez a mechanizmus az Európai Központi Bank kezében legyen, tehát az Európai Központi Bank vezesse ezt a mechanizmust, hogy közvetlenül föl tudjon lépni, közvetlenül be tudjon avatkozni a bankok ügyeibe, vagy akár a nemzeti bankok ügyeibe, a nemzeti hatóságok, hatóságok ügyeibe. Annak érdekében, hogy egyértelmű legyen a végső szöveg, a bizottsággal és a tanácsal, ugye egy háromoldalú párbeszédet kezdünk majd már holnap. De úgy vélem, hogy nem egészen egyértelmű az a szövegben, hogy mikor lép életbe ez a egységes felügyeleti mechanizmus. A hatályba lépés hogyha túl későn következik be, akkor az államadóság és a bankok adósága közötti kapcsolatnak rosszat tehet, különös tekintettel a spanyol vagy az ír esetre gondolok. Elképzelhető az is, hogy akkor lép hatályba, amikor már megoldódott a probléma. Hát ezt kéne elkerülni. Egyébként pedig az Európai Parlament és, a parlam, és az Európai Parlament és a Bizottság is kicsit többet szoba, próbált volna elérni, tehát úgy véltük, hogy az EKB-nek, EKB-nak komoly, EKB-t komolyabb szerepel kellett volna felruházni, mint ahogy végül is történt. Aztán ott van a másik két pillére a banki uniónak, ezzel kapcsolatban nagyon fontos a menetrend, a menetrend kérdése. Nos, nagyon fontos, hogy az adófizetők érdekeit védjük. A frakcióm úgy véljük, hogy a pénzügyi szektort ilyen módon, tehát finanszírozni kell. Sajnáljuk, hogy jelenleg a tanácsban ez a kérdés blokkolva van. Nos, ezzel kapcsolatban van még néhány aggályunk. Félünk attól, hogy egyfajta funkcionális lassúság következik be, nagyon lassan hoznak döntést a különböző intézkedésekről, illetve a fiskális konszolidációnak negatív hatása is lehet, hogyha ilyen lassan történik a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés. Fölmerül tehát a kérdés, a demokratikus ellenőrzés, illetve legitimitás kérdése a parlament szerepével kapcsolatban tehát. Említette elnök úr, hogy a jelenlegi intézményes felépítés már így is elég bonyolult, és ha nem figyelünk oda, akkor ez saját kárára fordul, tehát az, hogy legyen egy two-pack, egy six-pack, egy fiskális kompakt, most a különböző megállapodások, a tagállamok, illetve a bizottság között, azt hiszem, egyre, egyre nyilvánvalóbb, hogy Jacques Delornak igaza volt, hiszen azt mondta, hogy az Európai Unió egy nem azonosítható objektum. Hát nehéz megérteni, hogy pontosan hogy is működik az EU. Mindenképpen azt kéne elérni, hogy az európai polgárok számára világos legyen, hogy kik vagyunk és mit csinálunk. Nézzük a végrehajtás lassúságát vagy gyorsaságát. A júniusi, eh, 2013 júniusi tanácsra fogjuk elhalasztani a döntések egy részét. Ugye Van Rompuy úr említette, hogy a hogy nagyon fontosnak tartja, tartja a lépcsőzetességet, de hát nem minden lépcsőzetesség egyforma gyors. Hát a, a normális tagállami kormányok hetente hoznak egy döntést, mi pedig havonta. Nem lehet másfél évvel kiterjeszteni vagy elhalasztani egy döntést. Politikai szempontból ez már nem védhető említette, hogy az, a gazdasági növekedést, illetve a munkahelyteremtést kell előtérbe helyezni. Azt hiszem, hogy a szociális pillérünk is gyenge lábakon áll. Az unió egyik alapkérdéséről van szó. Az unió nem csupán gazdasági és monetáris unió, ez egy politikai projekt. A gazdasági unió és a piac alapjait képezik, de számos olyan értékünk van, amely egyértelműen kötődik a szociális modellhez, illetve a demokratikus részvételhez. És úgy vélem, hogy a parlament felelős ezeknek az értékeknek a tiszteletben tartásáért. Ami a, demokratikus legit- legitimációt illeti, vagy legitimitást illeti, nagyon veszélyesnek tartanám, hogyha a szociális modell veszélybe kerülne, és az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek közötti kapcsolattartásra helyezi a hangsúlyt. Azt gondolom, hogy enélkül a kapcsolat nélkül mindenképpen meggyengül a parlament. Köszönöm. Köszönöm, Gerer úr. Most pedig a liberálisok és demokratik, demokraták nevében Ferhofstadt képviselő kap I think that we have to be honest, Euro- Legyünk őszintek, legyünk őszinték, a tanácsot most az egyszer a pénzügyminiszterek mentették meg. A pénzügyminiszterek megállapodása nélkül hát nem nagyon tudnánk így győzedelmesen beszámolni semmiről. Barazor is erre utalt, minden opció nyitva van. Ez mit is jelent? Azt, hogy nem voltak igazi következtetések. De most térjünk vissza a tanács pozitív eredményeire. Megállapodtak a pénzügyminiszterek Európában. A bankok esetében az egységes felügyeleti mechanizmus mindenképpen fontos előrelépés, de ne felejtsük el azt sem, hogy a parlamentnek már 2009-ben ez volt az álláspontja, 2010 elején is emlékeznek rá, ez volt a felügyeleti csomag, hónapokig kardoskodtunk, amellett, hogy legyen egy egységes felügyelet, de a tanács és a bizottság akkor azt mondja, nem, még nem jött el ennek az ideje, várjuk meg a félidei felülvizsgálatot. Most végre megszületett ez. Nyilvánvalóan helyes volt a parlament álláspontja, az, hogy három évvel ezelőtt is már emellett ezt szerette volna elérni. A tanács és a parlament tanácskozni kezd erről. Ugye ennek a csomagnak a fele körülbelül felével kapcsolatban társjogalkotunk vagyunk, tehát együttdöntéses eljárás van. Nézzük a pénzügyminisztereket. Az egységes felügyelőti rendszer a teljes egységes piacra vonatkozik? Vagy az egységes piacnak csupán egy részére? Mi ösztönzi azokat az országokat, akik a rendszer elején voltak, hogy bekerüljenek ebbe a felügyeleti rendszerbe. Ez nem azt jelenti, hogy két lépcsős rendszert teremtünk a jövőre nézve? Utolsó kérdésem. A kínai nagyfalra vonatkozik, az LKB-n belül van egy kínai nagyfal, a monetáris politika van az egyik oldalán a nagyfalnak, a másik oldalán pedig a felügyeleti rendszer. Szerintem túlságosan bonyolult, ez nagyon sok a joghézag. A, a parlamentnek nagyon sok munkája van még ezen a területen. a tagállamok feladata is, hogy működjön a rendszer, de mindenképpen európai intézményrendszer keretein belül kell, hogy ez megtörténjen, és úgy vélem, hogy a pénzügyminiszterek döntése ebben az, ezen a területen nem egyértelmű. Nézzük a csúcs többi eredményét. Hát elnézést kérek, de nem nagyon vagyok lenyűgözve ezek által. Farrompuy úr tervét nem igazán támogatták, aztán a bizottságnak a tervezetét sem igazán támogatták, hogyha elolvassuk a tanácsi következtetéseket, akkor az új gazdasági és monetáris unióra vonatkozó dolgok nincsenek benne a következtetésekben, benne vannak a tervezetben, részben benne vannak a Van Rompuy anyagban, de a tanácsi következtetésekben nincs benne. Nincs semmi a banki megmentési alapról, nincs semmi az adósságok átfelelásáról. Az egy szó sincs az európai kormányzásról, az eurozónáról beszélek, vagy az európai kincstár rugalmasságról sincs semmi. Az európai fiskális kapacitás sem szerepel benne. Ez volt ő nagy elképzelés, hogy ez lesz az euró jövője. Tehát sajnos, e sajnos ezek nincsenek benne, ahogy Barozó úr fogalmazott, minden opció nyitva van, hát így is lehet a dolgot nézni, de én máshogy látom a dolgot. Hogyha a tanácsi következtetésekben ez nincs benne, akkor hol van mindez? Én legalábbis így olvasom az utolsó tanács következtetéseit, nincs igazi nyomás arra, hogy új GMO-t hozzunk létre. Ennek egyértelműek a ismérvei. Ugye Németország szeptemberben mindent, mindent blokkolt, azt mondták, hogy ez csak időleges, kilenc hónapra van szó, csupán szó, még, egy, még a politikai életben is rövid időszak ez, de, de tudom, Tudom, mit jegyzett el elnök úr, tudom. Azt hiszem, hogy elég személyes meglátások ezek, de én már tudom. A második dolog pedig, azért nincs igazi nyomás, mert, mert Drági úr úgy lép fel, ahogy fellép. Drági úrnak, Drági urat, a Drági urat tegnap teljes jog alatt Financial Times az év emberének választotta, azért, mert a válságot megállította, amikor az dúlt. De sajnálos módon az összes nyomás az ő vállára helyez, helyezkedett, tehát semmilyen, semmilyen nyomás nem helyezkedik a GMO-ra. Drági úr átvállalta az itteni problémákat, feszültségeket, ezért az európai ambíciók tovább tűnnek. Nagy hiba azt gondolni, hogy a válság elmúlt. Ez a válság csak akkor múlik el, hogy egy igazi föderális Európai Uniót hozunk létre. Köszönöm szépen, Ferhofstadt úr, és most Rebecca Harms kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a tanács részéről a beszámolót. Úgy hiszem, hogy nagyon fontos, különösen amikor további jövőbeli nagy vitákra készülünk fel, nagyon fontos, hogy az európai gazdaságok működő gazdasági unióját eh, kialakítsuk, és áttekintsük, hogy mi történt. Hiszen a nagybankok felügyeletét európaizálni, nem, ez nem egy banális dolog. És itt valóban az számít, hogy a nagy tagállamok és a büszke Franciaország is engedélyezzék, hogy brüsszeli perspektívából tekintsenek rá a bankjaikra, vizsgálják meg, hogy jól gazdálkodnak-e. Úgy gondolom, hogy a részletkérdésekben még sok mindent kell szabályozni, de ugyanakkor a bankunió során, bankunió keretén belül úgy hiszem, hogy a döntő lépés múlt héten megtétetett. Minden másban, is itt egyébként egyetértek Ferhofstadt kollégával, a kérdések még nyitottak. Nem is akarom Barózó és Van Rompuy elnök urak bírálatát megismételni, hiszen fennáll a veszélye annak, hogy imamalomként ismételgessem ennem magamat. Nem akarom ezt tehát megismételni, hanem sokkal inkább azon szeretnék hangosan gondolkozni, hogy az Európai Parlament, amely a legerősebb jövőbe irányuló ereje az európai intéz szintérnek, tehát azon fogok gondolkozni, hogy az európai parlamentnek mit kell tennie annak érdekében, hogy a jogalkotást előre vigye, a six-pack, two-pack, a bankunió, az teljesen világos, de az Európai Parlamentet időközben az Európai Parlament számára időközben azt a fő szerepet látom, hogy az unió elmélyítésének ügyét szolgálja miközben az állam és kormányfők ezt halogatják. A Hollandiában azt hallottam, hogy sajtótájékoztatóan azt mondták, hogy Beyond the Horizon egyszerűen a láthatáron túl van az unió elmélyítésének kérdése, de úgy tűnik, hogy nem csak Hollandia, hanem más országok is aggályokkal élnek Herman von Rompuy jelentése, illetve a híres hírhet bizottsági blueprint vagy tervezet kapcsán. Milyen lehetőségek állnak előttünk? Lehetőségünk van arra, hogy egy konventet eh, hívjunk össze, nem a semmiből kell ezt összehívni, jól meg kell fontolni, de úgy gondolom, hogy a mi feladatunk abban rejlik, hogy ne a választási kampányban csupán, és ne csak akkor, amikor a csúcs jelöltünket választottuk meg Barózó úr utódjaként, hanem már előtte is megmagyarázzuk az állampolgároknak, mi a feladatunk, és miért akarjuk a az adósság eh, mutualizációját, kölcsönös biztosítékának kialakítását, és miért akarunk kölcsönösen nagyobb felelősséget vállalni egymás iránt az Európai Unióban? Meg kell magyaráznunk nekik, hogy miért gondoljuk, hogy egy európai pénzügyminiszterre van szükség, és miért jó ez az Európai Unió állampolgárainak, és mitben segít ez a jelen helyzet javításában, például a munkanélküliség elleni harcban. Az Európai Parlament számára pedig azt kívánom, hogy nem mindig a tanács és a bizottsággal eh, szemben eh, erőjátékot folytasson, hanem valóban az állampolgárok számára is világosá tegye, hogy miért fontos ez a cél, és ha ez sikerül, felállítható lesz a konvent a jövő ciklusban, mert hogyha nem sikerül megértetni a céljainkat, akkor a konventet sem tudjuk felállítani. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, Harms asszony. Most pedig az ECR frakció nevében Epic úr kap szót. Elnök úr, az elmúlt Európai Tanács eredményei, illetve a csúcs eredményei Alexander Pópra emlékeztetnek, aki 1711-ben az Essayon Criticism-ben azt írta, hogy az őrültek számvetésének voltunk tanúi. Van Rompuy úr Köszönöm, hogy ilyen bölcsen számolt be, és óvatos volt, és nem azt mondta, hogy azonnal mindent meg kell valósítani. Mint tudjuk, ugyanakkor a politika a reménytelik és az őrült eh, angyalok eh, vetélkedésének szintere. Nos, ami a konkrét kérdéseket illeti, végezetül felállítottuk a felügyeleti mechanizmust, az Európai Központi Bank számára menetrendet határoztak elő, meg és a, meghatároztuk, hogy mely bankokat kell felügyelni. Az első lépés megtétetett, másodszorban pedig egy bankkrízis megoldandó alap felállításáról döntöttek, melyet a bank ágazat tölt fenn, hiszen így meg kell őriznünk mind a gazdaság, mind a befektetők pénzét. De kérdés, hogy hol áll fenn a veszélye, hogy túllépünk a saját határainkon, hiszen nagyon fontos, hogy a bankok ne adósodjanak el túlzottan egymás irányába, de ez nem a szolidaritásra függ össze, hanem sokkal inkább meg kell akadályozni, hogy a bankok felelőtlen magatartását szabályozzuk, illetve az eurobondok, amelyek gyakran nem lehetnek célra vezetők az eurókötvények, hiszen Gyakran a felelőtlenül gazdálkodók többen kell, hogy fizessenek a kölcsönért, tehát ez nem a szolidaritással, hanem az állami támogatások rendszerével függ össze. Mrs. Marple egy um, valaki egyszer ezt mondta, hogy amíg élek, nem vezetik be az eurókötvényeket, és szép kort kívánok neki, hogy ez nevet, ne vezethessük be. Tehát Falrompúj úr, azt kérem, hogy az angyalok bölcs üd, üdvözlete szerint járjon el, és hogy mindig vegye figyelembe az angyali üdvözlet üzenetét. Köszönöm szépen. Most pedig Helmer úr kap szót az EFD frakció nevében. Köszönöm. Elnök úr, volt már kimentési alap, stabilitási mechanizmus, mindenféle garancia hangoztatás. Most bankuniónk lesz, a Bundesbank jogászai azonban azt mondják, hogy ennek nincs jogalapja. Ám, történik is bármi. Ezeknek az egyike sem gyógyítja az eurozóna alapvető egyensúlytalanságait. Hogy képzelik a közös bankuniót, felügyeletet a versenyképesség közelebb hozása nélkül, vagy a, a, német kereskedelmi többlet kezelése nélkül. Itt gyakorlatilag még nagyobb pénzügyi transferek lesznek, mint eddig voltak. Már egyébként 1997-ben is ezt megfogalmazta egy szakértő, hogy 6,68%-át az EU gdp ének folyamatosan át kell majd az a csoportosítani a tagállamok között. Ezt már eddig is így volt, eztán még inkább úgy lenne, de a német választók szerencsére ezt nem akarják elfogadni. Lehetne azt is csinálni, hogy tovább megyünk a megszorítások útján, még több szegény embert teremtünk Európában. Azt látják, hogy ez nem fenntartható, és a demokratikus rendszerekben, a demokratikus választók, például Görögországban ezt nem fogják tűni polgárháború nélkül. Tehát el kéne már ismerni, hogy tévedtünk, eh, mert nem tudják a tagállamok és az euró sem önmagát leértékelni annak érdekében, hogy a kereskedelem és a gazdaság fellendüljön. Önök már túl sok eh, személyes tőkét áldoztak eh, erre a rossz célra, és ilyenkor lélektelenleg már valóban képtelenség beismerni, hogy tévedtek. Az önök hülyesége és ö, túlzott büszkesége miatt vagyunk ott, ahol most. Önök, uraim, azok, akik Görögországgal játszadoznak és tönkreteszik azt, hazámban ezt sokan látják, ezért szeretnénk az EU tagságról népszavazást kezdeményezni, és ezért mondjuk azt, hogy nekünk jobb lenne, hogyha kilépnénk. Egyébként Dól úr sem érti, hogy Nagy-Britannia miért akar új kapcsolatrendszert az EU-val. Ha nem érti, akkor én szívesen elmagyarázom önnek ezen a beszéden kívül is. Elnök. Most az Egyesült Baloldal képviselője Jarik úr kap szót. Merci, monsieur le président, de votre compte rendu. Köszönöm szépen. Az a benyomásom, hogy nincs globális víziója, elképzelése önöknek az Európai Unió jövőjéről. Pedig e, ez a projekt és ez a jövőkép hiányában nem lehet kilépni a válságból, és jelenleg olyan szegénység van kibontakozóban Európában, amely ezt sürgősé tenni, minden tagállam csökkenti költségvetését. Ráadásul azt látom, hogy a válságnak új típusú hatásai vannak. Miért nem sikerült júniusban dönteni? Miért döntöttek arról, hogy 120 milliárd eurós növekedési programot fogalmaznak meg? Anélkül, hogy megmondták volna, hogy milyen konkrét munkahelyteremtési projekteket teremtenek majd belőle. Ma a, a felügyeleti mechanizmus az önök nagy kártyája. Nyilván szükség van valami ilyesmire, de önök továbbra sem értik meg, hogy nem szabad a központi bankot ennek a szervévé tenni. Mert a választott képviselők, és így a nép ki van zárva. Most a City-t fogjuk finanszírozni, amelynek semmilyen elszámoltathatósága nincs a választókkal szemben. A központi bank statútuma feladata ezt nem engedné meg, a monetáris politikáért felelős, de nem felelős a bankok felügyeletéért, és pláne nem felelős a munkahelyteremtésért nem is lehet az. Tehát Európa adósságainak a problémáját nem fogjuk ezzel megoldani, továbbra is sarokba szoríthatók lesznek egyes tagállamok a hitelekkel való játszadozással. Miért nem alkotunk inkább egy rendes, független rendszert, emberibb, nyílt, szociálisabb bankrendszert, munkahelyeket, beruházási projekteket finanszírozó intézményeket az ökológiai átalakulás érdekében. Engem aggasztanak azok a projektek, amelyeket itt vázoltak, főleg Rompoly úr, amit elmondott, hogy pénzt ígérnek mindig a tagállamoknak, amelyek aztán azt elköltik, közben semmit nem tesznek a szociális célok megvalósulásáért, a munyugdíjak szinten tartásáért. Tehát világos, hogy takarékoskodni kell, megszorításokra van szükség, de e, ha ez Európa, akkor itt arról is kéne beszélni, hogy itt ez egy közös, szolidáris, emberi Európa, szociális Európa, amelyet eddig mertünk mondani, most már nem, ugyebár. A válsághoz ezt is meg kéne fogalmazni. Most a frakción kívüliek közül Klész kollégának adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha jól számoltam, ez volt a 25. olyan európai csúcs, amely a gazdasági válsággal foglalkozik, és még mindig nem látható, hogy még ö, ö, végre már egy gyökerekig hatoló vita alakulna ki és a szolidaritás kérdését gyakorlatilag föl sem vetik. Márpedig flamandként ön is tudja, hogy miről beszélek. A belga államban is van egy olyan helyzet, hogy Flandria finanszírozza Valóniát, és ezt európai szinten is önök be akarják vezetni, a belga modellt Európa számára, pedig Belgiumban is elegünk van már belőle. Gyakorlatilag az északi ö, országok finanszírozzák a délieket kicsiben és nagyban. Mennyire fenntartható ez az áll szolidaritás? Hol van ennek a határa? Kérdés továbbá, hogy ennek megvan-e a demokratikus legitimitása? az ilyen intézkedéseknek a legitimitása. Ha a tanácsi következtetéseket nézem, lehet, hogy önök ezt forradalminak eh, hívják, de egyeztettek erről a nemzeti parlamentekkel? Ők is ezt mondanák? Szerintem ezek a következtetések több kérdést vettek föl, mint választ, és mi lesz a jövőben, hogyha a gazdaságpolitika, az, most már az adópolitika is lassan, európai szintűvé válik. Állítólag a bankok, a bankunió működéséhez az adófizetőket kéne védeni, ez elfként jól hangzik, de erre milyen garanciákat adnak? A bankunió költségeit a bankok milyen kötelezettség mellett fogják, vagy nem fogják tovább hárítani az ügyfelekre, az adózó polgárokra. 100 csúcs találkozón is túl vagyunk, és még mindig nem hallottunk semmi újat. Baroz úr, köszönöm szépen. Azt hiszem az első nyilatkozatom alkalmával elég tisztességesen és objektíven értékeltem ki azt a tanácsülést. Nagyon komoly döntést hoztunk valóban időrendben ugye ezt a pénzügyminiszterek hozták meg, de az, hogy másnap volt a pénzügy, másnap volt a tanács, az is némileg ösztönözte a pénzügyminisztereket arra, hogy fontos döntést hozzanak. Az, az egységes felügyeleti rendszer egyfajta ö, első lépésnek nevezhető, és azt gondolom, hogy ha befektetői bizalomról van szó, akkor talán ez a legfontosabb lépés. A bizottság már szeptemberben megfogalmazta ezt a javaslatát, ez irányú javaslatát, de korábban is próbálkoztunk már. Amikor a Larozier jelentést kértem, akkor én magam javasoltam ezt a tagállamoknak. Akkor ezt ők e- elutasították, és ekkor jött be a alternatív mechanizmus, az Európai Bankhatóság, akkor együttdöntésesen ezt megszavaztuk, de érdekes azon elgondolkodni, hogy ami 2008-9-ben lehetetlen volt, az 2012-ben megvalósult. Bizonyos opciók, lehetőségek még mindig itt válnak, és ezt őszintén mondom. Az Európai Tanácson belül egy nagyon komoly és őszinte vitára került sor. A bizottság szeretne tovább lépni, erről szól a javaslatunk is. A tanács egyébként sokkal pozitívabb bárnál ehhez a kérdéshez, mint ahogy arra lehetne következtetni a, követ, a tanácsi következtetésekből, de most már azonban olyan kritikus kérdésekhez értünk, amelyek az tagállami szuverenitásról szólnak. Például a ex ante koordináció kérdése a tagállami költségvetéseknél, ez demokratikus legitimitáshoz tartozik, illetve demokratikus elszámoltathatósághoz. A bizottság úgy véli, és remélem a jövőben is így lesz, a bizottság tehát úgy gondolkodik, hogy, hogy az európai és tagállami kérdéseket mindenképpen vegyíteni kell az európai Parlament, önök, az Európai Parlament garantálják az európai szuverenitást, ahogy ezt Guerrero Salomon is mondta. De amikor a tagállami költségvetésekről van szó, akkor természetes, hogy a nemzeti parlamentek is szeretnének részt venni ebben a vitában. Így aztán nem csak a tanácsról beszélvén szeretnék arról szeretném elmondani azt, hogy nagyon érdekes beszélgetéseim voltak a kormányfő kormányfőkkel. Azt mondták, hogy nagyon jók ezek az elképzelések, de hadd gondolkozzunk el ezeken. Kezdik érzékelni a állam és kormányfők, hogy nagyon-nagyon fontos kérdéseket érintünk, igazi európai vitára van szükség, vagy párbeszédre. Strasbourgban az unió értékelő beszédben beszéltem az európai választásokról, a következő európai választásokról, hiszen ez kitűnő alkalom arra, hogy európai politikai vitát kerekítsünk, és erre Hamsasson is utalt. A választások az európai választások nem más, mint 27 tagállami választásnak az összege. Jó lenne, hogyha lennének igazi európai jelöltek, európai, európai programok, és aztán otthon kell elmagyarázni, hogy milyen egyéb opciók vannak. Nem itt az Európai Parlamentben kell ezt tudni elmes- elmesélni vagy elmondani. Nagyon sok a megosztottság, éppen ezért nagyon jó volt például a bankunió, illetve az egységes felügyi rendszer irányába történő elmozdulás. Reméljük, a bizottság javaslatát nagyon gyorsan el fogja majd fogadni a parlament. Aztán azt is pozitívnak tartottam, hogy a tagállamok olyan pozitívan álltak hozzá az ex-ante koordinációhoz, de ahogy említették, a tagállamok nem voltak készen arra, hogy mindent elfogadjanak, amelyet, amit eléjük tártunk, a bizottsági javaslat, illetve Farrompoly úr dokumentuma. Nos, azt mondom, hogy kitűnő alkalom ez arra, hogy ezt a vitát megragadjuk, hiszen mindenki tudja, hogy a válság nem ért véget. Nagy hiba lenne azt gondolni, hogy a válság már hátunk mögött van. Ha oda nézzük a gazdasági és szociális, ha nézzük a gazdasági és szociális helyzetet, ott is egyértelmű ez. Tehát még nagyon sok munkánk van. Most egy kicsit javult a helyzet, és nem egy-két döntés miatt, hanem azért, mert átfogó választ adtunk a, válaszra, a válságra. Csökken az állam, csökkennek az államadóságok, ez pozitív. Aztán a stabilitási mechanizmus kérdését is nagyon pozitívan fogták fel a befektetők, illetve ne felejtsük el azt sem, hogy Görögországot megmentettük. Nagyon sok elemző úgy vélte, hogy Görögország kilép az euróvezetből, és eh, folyamatosan ezt, folyamatosan ezt ismételték, de mi megmutattuk, hogy az Európai Unió kiáll Görögország, megy, kiáll Görögország mellett. Folyamatokról van szó, nem egyes eseményekről. Aztán az EKB-val kapcsolatos döntések, is azt bizonyították, hogy képesek vagyunk arra, mhm. hogy a gazdaság és monetáris uniót megmentsük, védjük, elmélyítsük. Nagyon rövid idő alatt el lehet veszteni valakinek a bizalmát, de visszanyerni sok időbe telik. Tehát mindenképpen ezt kell fejben tartani, szerintem jó, hogy nyitva állnak az opciók, és nagyon komoly javaslatot fogunk kidolgozni arról, hogy erősebb legyen a GMO és az EU. Köszönöm, Van Rompuy. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák. Csak néhány megjegyzésem lenne, kiegészítő megjegyzésem. Június óta, amikor az első jelentésünket megírtuk, négy építőkőről, kockáról építettük. Nem tudom, hogy ezt franciára jól fordítom-e. A bankunió, a költségvetési unió, a gazdasági unió és a politikai unió. Most elkezdtünk június óta dolgozni mind a négy területen. Soha nem kértük, követeltük azt, hogy a tanács fogadja el ezt a jelentést és a bizottság tervezetét, egy az egyben, hanem csak felvázoltuk ezeket a hosszú távú perspektívákat, és lépésenként, amelyekről, amelyről én szeretek beszélni, javaslatokat, apró kis javaslatokat tettünk minden egyes területen belül egy-két intézkedésre, reformintézkedésre vonatkozóan, amely ugyanabba az irányba hatott. És ez bevált, sikerült hosszú távú perspektívák irányába elindulnunk, és minden fontos fejezetben gyakorlatilag minden európai tanácson kicsit tovább léptünk. Nem akarom megismételni azt, ami már elhangzott a Bankunióról. Úgy gondolom, hogy áttörést értünk el ezen a területen, és 20 hét tagállammal, valamennyi európai tanácsi tagállammal, még azzal a tagállammal is, akiről ön azt mondja, hogy nem akar részt venni Európa, Európában, az európai rendszerekben, a felügyeleti mechanizmusban. Ez a tagállam is, e, igen, Dole úr, a Egyesült Királyság is együttműködik ebben a témában ezt alá szeretném húzni. A bankunióval kapcsolatban a második tudnivaló. Döntést hoztunk, egy elvi döntést, hogy a válság megoldásának egy mechanizmusán tovább dolgozunk, és a bizottság részéről nagyon fontos gyakorlatias javaslatokat kaptunk. Ugyanígy jártunk el, mint az előző esetben, mint a felügyelet tekintetében, Júniusban egy kis elvi döntést hoztunk, utána pedig mi komolyan vettük a saját elvi döntősünket, és további részletekre bontottuk le. A pénzügyminiszterek tanácsát üdvözlöm, de ne higgyék azt, hogy a csúcson ne tört, nem történt volna olyan döntés, ami már korábban nem történt meg. Októberben azonban azt fogalmaztuk meg nagyon világosan, és ez nagyon fontos volt, hogy minden eurozóna tagnak egyenlő jogai vannak. A, a bankunió kapcsán pedig elmondtuk, hogy továbbra is egységes és belső a piac. A tanács nélkül nem lett volna pénzügyminiszterek tanácsán sem döntés. A költségvetési unió tekintetében a TUPEC jelentőségére szeretném felhívni a figyelmet. Ez egy nagyon fontos eleme a költségvetési uniónak. Mit értünk el eddig? A six-pack után, a compact, fiscal compact után, a two-pack után most a költségvetési unió újabb fejezete következik, ez nem véletlenszerű, minden fejezetet egymás után szépen feldolgozunk. Az európai szemesztert kapcsolatban ugye tudjuk, hogy valamennyi tagállamnak ajánlásokat tehet. De abban nem lehetünk persze biztosak, hogy a tagállamok ezeket az ajánlásokat megfogadják, még akkor sem, hogyha ezek jól alátámasztottak. Ugyanakkor ott van a makroökonomiai egyensúly rendszere, ennek is ugye ott van a hat six maga eszközrendszere. Gyakran azt mondják, hogy túl későn léptünk. Hát azért, mert ahhoz, hogy mindig mindenkit felhozzunk a színpadra, és rávegyük arra, hogy valamilyen módon együttműködjön, ez hatalmas munkát igényel, időre van szükség hozzá, és a szerződések eszköze az már egy végeredmény, egy nagyszerű privilegizált végeredmény, de közben előkészítő munka folyik, és a bizottság és a tanács között végül is megkötött szerződés az már valami megfogható gyakorlásra is alkalmas elkötelezettségi jel az európai gazdaságpolitikai konverzió jegyében. Ez nem csak a gazdasági költségvetési fegyelemről szól, hanem a növekedésről, a munkahelyteremtésről is szól ez a szerződés, és a versenyképességről. Tehát sokkal több minden van benne, mint amit tulajdonítanak neki. Nem büntető jellegű a Fiscal Compact, hanem amelynek pozitív kicsengése, célja van, ezt vegyük figyelembe, amikor megpróbáljuk megítélni ennek a jelentőségét. A nemzeti kompetenciák elismerése mellett távolabbi perspektívákat vázol föl, és megpróbálja a tagállamokat egy nagy távoli cél irányába, stratégia irányába terelni a 2020-as évvel a szemünk előtt. Ami a demokratikus ellenőrzést illeti, ez az új felügyeleti mechanizmusban beépült. Nyilván ne felejtsük el, hogy van egy szervezeti működési dolog, és van egy politikai ellenőrzés. A politikai ellenőrzése önöknek is megmarad, és a tagállami parlamenteknek is. Az elv ugyanis az, hogy az ellenőrzést a kompetenciák szintjén kell megadni. Tehát továbbra is azt merem mondani, hogy ez a mostani tanácsülés egy fontos nagy lépés volt a jövő irányába és a hosszú távú célok megvalósítása irányába. Nyilván, főleg rövid távú dolgokról beszéltünk itt is most, de nem elfelejtve azt, hogy hosszú távú célokat szolgálnak ezek a rövid távú lépések. Ahhoz, hogy a reformot, reformokat be lehessen indítani, lehet, hogy 60 évre van szükség, de egyes konkrét lépések, döntések meghozásához 6 hónap is elég. Verhofstadt úr a 9 hónap elismerem nagyon hosszú idő, a mi életünkben talán igen, de a hat hónap még ennél is kevesebb, és ezt ne felejts el, egyes gondolatokat nem lehetett még megérlelni, ezekben még együtt kell működni a bizottsággal, de látható a mostaniakon is, hogy volt, ami korábban nem volt még érett, és már a beérett. Tehát biztos, hogy a szuverenitás figyelembe vételével is lehet a szolidaritás gondolatát terjeszteni. Szabad merni, szolidárisnak lenni. Tudom, hogy vannak érzékenyebb országok, de egy biztos, hogy ha ezeket tiszteljük, akkor velük is lehet együttműködni. Ha a, a nyomásgyakorlás minden eszközét elvetnénk, akkor nem sikerülne tovább lépni. Enyhe, de folyamatos nyomást gyakorlunk, és ránk is persze nyomást gyakorolnak. Ezért nem lehet mindent azonnal a gyakorlatba átültetni de az iránya fontos, és az jó. manókhoz hasonlítottak minket, meg angyalokhoz, köszönöm. Ha ez lesz életem legnagyobb kritikája, hogy azt mondták nekem, hogy angyal vagyok, akkor Pascállal együtt azt mondanom erre, hogy az angyalok se nem okosak, se nem buták, hanem egyszerűen ö, szentek. Kedves kollégák, azt hiszem valamennyien tudjuk, hogy még bőven van munka előttünk, azt is tudjuk, hogy egyes országoknak most nehéz dolgokon kell átmenniük, főleg a lakosságnak, na de azért, mert ezeket rosszul kormányozták sok éven át, mi azonban a szolidaritási mechanizmus mellett kitartottunk, kitartunk, és pontosan tudjuk, hogy ez mennyire nehéz nekik is ott helyet állni, de az eredmények jók, és ugyan nem értük még el a célokat, de jó irányba haladunk. Valamennyiüknek boldog karácsonyt és sikeres új esztendőt kívánok. Le cœurs des anges chantent au ciel, Noël, Noël. angyalok kórusa énekel, jaj, de szép a karácsony. Cerne le neuf mois, monsieur. Ami pedig a kilenc hónapot illeti, Ferhofstadt úr és Van Rompuy úr, engedjék meg, hogy hadd mondjam el azt, hogy a kilenc hónap elején általában bizonyos események következnek be, amelyek általában kellemesebbek, mint egy európai tanács. Ennyit leszögezhetek. Egy percre Glész úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a demokratikus deficitet illeti, Barózó és Van Rompuy urak erről nem nagyon sokat mondtak. Egyszerűvének tekintették ezt a kérdést. Egyszerű esetleg az Európai Parlament támogatását megkapni, de hogyha még jobban el akarunk távolodni az európai valóságtól, a reális világ valóságától, akkor többet kell tenni. Köszönöm szépen, megadom uh, Ierik képviselőnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek mindazzal, amit Barózó úr mondott, mi szerint, hogy a krízisből még nem kerültünk ki. Ugyanakkor elnök úr azt mondta, hogy jobb volna a helyzet. Nagyon nehéz volna azt mondani, hogy a lakosság, aki szenved, annak jobb volna a helyzete. Ne feledkezünk meg Görögország, Portugália, Spanyolország, vagy akár Franciaország és Németország helyzetéről. Nagyon nehéz helyzetben van a lakosság, és meg vagyok hökkenve, hogy erről nem beszélünk. Azon is meg vagyok hökkenve, hogy az LKB feladatairól és új orientációjának kérdéséről nem mondtak semmit. Meg vagyok hökkenve, hogy nem beszéltek azokról a milliárdokról, amelyeket elcsalnak az adóhatóságok szem elől. Pedig ezt, ezeket az összegeket a foglalkoztatás, a befektetés számára lehetne felhasználni. Valamint a központi bank pénzeszközeit is fel lehetne használni, nagyon fontos volna, hogy a foglalkoztatás ügyét szolgáljuk, és segítsük az államokat a befektetői tevékenységében, beruházásaiban. A szociális dimenzióról nem szabad elfeledkezni. Köszönöm szépen, Helmer képviselő. Uh, Köszönöm szépen, köszönet Barroso úrnak, köszönet Farrompoly úrnak, hogy válaszoltak, de azt hiszem, hogy a válaszok is egyértelműen beszélnek, sokkal egyértelműen, mint én, hogy hát lehet, hogy vannak, lehet, hogy válaszolnak valamik, replikáznak, de igazi megoldásék választaik nincsenek. Barozó úr, jó lenne, hogy nem az euró mellett állt volna ki, hanem azon polgárok mellett, akik szenvednek az eurótól. Emli, kéri, hogy európai szinten nagyobb demokrácia valósuljon meg, de a demokrácia demokráciahoz demosz kell. Le, az kell, hogy, hogy egyértelmű legyen Európában a közvélemény, de ez nem így van. Demokratikus Európa csak úgy jöhet létre, hogyha Európában demokratikus nemzetek vannak. Az európai demokrácia azt hiszem, hogy csak bohózatként fogható fel. Fiskális és gazdasági integrációt kérünk, de, hogyha, de az egységes valuta rendszerben a különböző pénzügyi politikáknak a segítő hatását nem érvényesíti. Azt mondják, hogy azt mondja hogy erre nincs szükség, pedig nincs megfelelő együttműködés. Nos, úgy tűnik, hogy egyetlen elképzelőség sem működik, nevekedés szeretnék munkahelyen, munkahelyeket teremteni, hát ezek nem valósultak meg. Szomorú. Van Rompuy úr nagyon érdekes dolgot mondott, egyetértek ezzel. Azt mondta, hogy Európa csak akkor élheti túl a versenyt, hogyha versenyképes. De hát mit tesz azért, hogy versenyképes legyen Európa? Túlságosan sok szabályzatunk van, ezektől meg kell szabadulni, hogyha azt akarjuk, hogy Európa versenyképes legyen. Alacsonyabb adók kellenek. Felejtsük már el ezt az abszurd környezetvédelmi energiapolitikát, hogyha ilyen drága lesz Európában az energia, akkor sohasem leszünk versenyképesek. Az EU és az Európai Unió hitelbe kap csak időt, jó lenne, hogyha valamit tennének azért, hogy kilábaljunk a nyomorúságból. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Elégedett vagyok ezzel a csúcsal, tehát csupán Dól úrnak volna egy megjegyzésem. És azt szeretném kérdezni, hogy a keresztényi értéket az őszintesége gyakorolja. A több éves pénzügyi keretről beszélt, és Nagy-Britanniát ostorozta. De nem csak Nagy-Britannia volt ez előtt, hanem Hollandia is például. Mi több a német kancellár Merkel asszony se ért egyet azzal, hogy 5%-kal növeljük a költségvetést. Tehát, hogyha a bűnösöket keressük, akkor a saját párcsaládjában nézen elő körül, és kérje meg Ferhofstadt urat is, hogy a saját párcsaládjában is nézzen körül, és um, tudjuk, hogy többeket terhel a felelősség. Azért mondta ezt, amit mondott, mert semmi köze nincs a valós világhoz. Próbálja meg megmagyarázni az egyszerű állampolgároknak, hogy több pénzt kell adniuk Európának, mint különben. Köszönöm. Harms asszony, még egyszer vissza szeretnék térni Draghi úr szerepére. Ugye úgy érzi az ember, hogy Draghi az állami szerepvállaláson kívül játszik. Gyakran Németországban azt gondolják, hogy ez nem közpénz, amelyel Drági úr a felvásárlási programját hajtja végre, és ezért a demokratikus ellenőrzésnek nem annyira veti magát alá, veti magát alá az LKB. Úgy gondolom pedig, hogy Drági, Mária Drági tevékenysége mindig arra kell, hogy figyelmeztessen bennünket, hogy az elmélyítés és a politikai integráció során nem szabad, hogy visszalépjünk. A demokratikusan ellenőrzöttnek nem nevezhetjük se Drági, se Trisé urak óvatossági intézkedéseit. Nem szabad hátradőlni, a legfontosabb feladat, mely az Európai Parlamentre is hárul, hogy résen legyünk. Hogyha nem sikerül ugyanis olyan országokban, mint Görögország, Spanyolország, Portugália és Írország bizalmat kelteni abban, hogy az Európai Unió növekedési ígéreteit komolyan gondolja, akkor nagy bajban vagyunk és a legutóbbi csúcs legnagyobb hiánya az, hogy erről nem hoztak tovább döntést. Köszönöm szépen, Ferhofstadt úr! Nem halljuk egyelőre. Nem értem én sem a koncepciót abban, amit elmondtak. Hogy kilenc hónap előtt mi az a jó dolog, ami történhet. Nem értettem ezt az egész érvelést. Ami az első szerződéssel kapcsolatos pontot illeti, az Európai Parlament nem szerződésekkel működik, a, a tagállamok működnek szerződésekkel. Lehet, hogy a szerződés helyett valami más szót kéne használni, mert az Európai Unió nem magáncég, amely leszerződik másokkal, hanem egy, egy kormányzati stratégia valósul meg, mondjuk megállapodások formájában minden területen, és amelynek mindenkire van hatása. Végül pedig, ami a tupeket illeti múlt héten ö, új javaslat jött a bizottságtól ezzel kapcsolatban. Ö, ez egy moderált, szerény parlamenti javaslat, erre a bizottságnak válaszolnia kell. De benne van ebben egy rejtett mondani való is. A, a tanács ugye akarja eljátszani a felügyelő szerepét, de ö, a rezolúciós mechanizmus ö, önök szerint ö, összeegyeztethető a szerződésekkel? Ha igen, akkor támogatni kell. Két jogalkotási szövegre van szükség, nem egyre. Gerrér úr. Köszönöm szépen korábbi felszólalásomban beszéltem a fiskális konszolidációról és a növekedésről, és azt mondtam, hogy ezek nem eléggé kiegyensúlyozottak. Úgy gondolom, hogy beszélni kell ugyanakkor a fenntartható és integratív gazdaságpolitikáról. Erről szól egyébként a tanácsi végkövetkeztetések szólnak erről, de ugyanakkor jelzem azt is, hogy ezen alapon a bizottsággal kellene egy párbeszédet megkezdenünk, hiszen a prognózisok, amelyeket fölállítottunk a pénzügyi konszolidációról tévesek voltak. Itt nem vették figyelembe a multiplikátorok ö, ö, szerepét. Éppen ezért Rén biztosnak egy gazdasági párbeszédre tettünk javaslatot, annak érdekében, hogy módszert, egy megfelelő módszert alakítsunk ki pozitív differenciáció jött létre, ami a növekedést illeti. És úgy gondolom, hogy ezt ki kell terjeszteni a 2013-as éves növekedési körkérdésre is. Nagyon fontos, hogy erre kitérjünk, a szociális ágazatra, a szociális pillére is kitérjünk, de ugyanakkor az én frakcióm az Európai Parlamentben azt szeretné, hogy ne minden tömbben szociális megjegyzéseket tegyünk, hanem valóban egy saját szociális pillért szeretnénk látni, amely elkötelezi magát a szociális ügyek mellett. Beszéltünk növekedési paktumról, legyen szociális paktum is. Van Rompuy elnök úr ami pedig a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament munkába való bevonását illeti, úgy gondolom, hogy ezért a munkáért elsősorban az Európai Parlament felel. Az elszámoltathatóság nagyon fontos. Arra szólítunk fel mindenkit, hogy a gazdasági kormányzást megfelelő ellenőrzés alá helyezzék. A stabilitási mechanizmust ba be kell vonni az Európai Parlamentet és a Trojkát, pedig el, el kell számoltatni, elszámolhatóvá kell tenni az Európai Parlament előtt. Barózó elnök úr az ambícióról, a becsvágyról beszélt, és valóban helyes, hogy az Európai Parlament nagyon becsvágyú a tekintetben, és ez megjárja a helyét ez a ténymegállapítás, és a parlament becsvágyobb, mint az Európai Tanács, az Európai Tanács pedig becsvágyobb, mint a tagállamok. Óvatosnak kell lennünk, mert hogyha a legkisebb közös nevezőben egyezünk meg, akkor voltak éppen semmit nem értünk el. Azon kell gondolkoznunk, hogy hogyan tudjuk jó eredményre vinni a munkánkat. Mindenki a fejezte be, hogy boldog karácsonyt kívánjon, valóban én is ezt tudok kívánni, azt tudom kívánni, és reménykedjünk abban, hogy az adósságcsökkentés vagy az euró megmentése tekintetében szép karácsonyi ajándékot kapunk a falá, de jelzem egyébként, hogy a pápa nem régiben bejelentette, hogy az nem biztos, hogy a szamarok ott voltak a jászol körül. Köszönöm szépen, úr képviselő. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék eh, Römpöly úrnak gratulálni, hogy ön elkötelezte magát a biztonság mellett. Most három éve ö, eh, új ö, eh, kompetenciákkal rendelkezik a parlament a Lisszaboni szerződés révén, és végre ö, előrelépés történt. De továbbra is van paralízis, mert a külpolitika területén, az ottan a NATO való együttműködés területén, a, a védelmi politika területén még el sem kezdődött a közös probléma feltárás, már pedig vannak fenyegetések. Aktualizálni kellene a mai EU politikát a külvilágban történő dolgokhoz. A tanácsülés más dolgokat is függőben hagyott. Alapvető kérdéssel nem foglalkozott, hogy végül is ki a legfőbb, legvégső ö, hiteladó? A központi bank. Az Európai Tanács még nem válaszolt arra sem, hogy ki legyen a végső befizető számunkra itt a parlamentben ez egyértelmű, de a tanácsban a költségvetési keretet külön választják az eurozóná kívüli és belüli árszavukra, és így bizonyos költségvetési potenciálok kihasználatlanok maradnak. A görög adósság kapcsán a garancia alap a adósság enyhítő alap ügyében szerződéseket javasolnak a tagállamoknak, de egyértelmű, hogy ezeket az adófizetőknek kell megfizetnie, és ezt még nem tudják ők sem, meg nem tudjuk mi sem, hogy pontosan melyeknek, kiknek. Még nehezebb kérdések is felmerülnek itt. Ha ö, továbbra is nemzeti hatáskörbe tartoznak bizonyos politikák, akkor végül is ki a döntéshozó, ki a végrehajtó. Az utóbbi három év azt mutatta, elnök úr, hogy a tanácsnak fontos a szerepe, de még jobban megmutatta azt, hogy milyen korlátai vannak a tanácsnak. Mert a, nem tudott a válságokra gyorsan, hatékonyan reagálni. A legjobb akarata ellenére sem gyakorlatilag minden válsághelyzetben a 27 tagállam elkezd egymással, hát ilyen kongresszus-szerűen tanácskozni. Nem meri senki sem vállalni a felelősséget, ugyanakkor amikor vállalják, akkor a nemzeti tagállamokat nem vonják be. A politikai nyilatkozatok néha gyakran a saját szerzőik által visszavonásra kerülnek. És sajnos elmaradt az is, hogy az Európa 2020-as növekedési paktumra hivatkozzanak. Hat hónappal ezelőtt 120 milliárddal többet ígértek, ugyanakkor ezt nem sikerült most újra megőrizni ezt az ígéretet. Tehát akkor mi is az Olimpusznak a hatalma, hogyha ezek a mennyei lények az Olimpuszon egyik földi halandóban sem bízhatnak, illetve nem tudnak neki parancsolni. Aztán érdemes nekünk is megkérdeznünk magunktól, hogy nekünk is van-e felelősségünk, mert nem mindenért a tanács felelős, hiszen még ha el is játsza néha a tanács az, hogy ő a fő döntéshozó és jogalkotó, mi is jogalkotók vagyunk, és végre a parlament szerepét magának, a parlamentnek is komolyabban kéne vennie. Kedves kollégák, szól az elnök. Köszönöm, hogy ezt az érénk vitát lehetővé tették. Köszönöm a tanács és a bizottság elnökének is jelen volt. Kérem Ferhofstadt urat, hogy még egy pillanat erejéig figyeljen ide. Tehát köszönöm mindenkinek a megszólalásokat. Ez volt idén az utolsó elnökök értekezlete. Nyílt hangvételű volt most is, mint mindig. Kötelességem elmondani még egyszer, hogy január 10-én találkozunk újra. Addig sok-sok millió angyalt kívánok mindenkinek a saját kedvenc hegyéről leereszkedett angyalokat, de elsősorban egészséget, jó egészséget 2013-ra is, és azt remélem, hogy ez az év, a 2013-as év az európai béke éve lesz, nagyrészt az Európai Uniónak köszönhetően is, és talán ezt a békét a világban másfelé is kisugároznunk. Köszönöm szépen, hogy megjelentek, lezárom az ülést.